ami a hetes cikk helyes eljárást illeti Lengyelországgal taná- kapcsolatban. Az elnökség a tanácsi vitát lefolytatta minden eseményről megfelelő képet kapunk, aktualizált információ alapján fogjuk meghozni határozatainkat. Köszönöm szépen. Végül pedig az állásfoglalási indítványt öt frakció a hetes cikkei értelmében Lengyelország és Magyarországra vonatkozóan 52 be, aláírással beadta. A, ez, lezárom ezt a pontot, holnap szavazunk erről. Ezzel pedig át is térünk a következő napi rendi pontunkra. Ez pedig a tanács és a bizottság a cseh köztársaság miniszterelnöke elleni uniós pénzeszközök hűtlen kezelése és a lehetséges összeférhetetlenségek miatt indított büntetőeljárás újbóli megnyitásáról beszél. Megadom a szót a tanács képviselőjének. Köszönöm szépen ismét. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők! Először is azt szeretném elmondani, hogy a tanács nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy biztosítsuk, hogy az EU forrásokat az EU szabályoknak megfelelően az épp pénzügyi igazgatás elvei mentén használják fel. A médiában megjelent vádak egy lehetséges összeférhetetlenségről az európai strukturális és beruházási befektetési alapokkal kapcsolatban megjelentek. A cseh hatóságok vizsgálják az esetet. Talán elfogadják, hogy nem a tanács feladata, hogy kommentálja a folyamatban lévő nemzeti eljárás vizsgálatokat. Ezért azt hangsúlyozom, hogy fontos, hogy a, a bíróságok, a bírói testületek munkájukat végezhessék. Ahogy a plenárison decemberben elmondtunk, egy meghallgatás volt, és, a, e, és meghallgatjuk ma a bizottságnak az összefoglalóját ezzel kapcsolatban. Egyetértünk abban, hogy mennyire fontos, hogy erős mechanizmusokat e, e, alkalmazzunk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére, és megfelelő, jogszerű módon költsék el a pénzt a tanács, ezért határozottan támogat különböző kezdeményezéseket, amivel az Európai Unió pénzügyi érdekeit erősíti, például az Európai főügyészi hivatal, amely ez év második felében indul el munkájával, vagy pedig az Európai Unió pénzügyi eszközeinek védelme büntetőjogi eszközökkel. Nem tudok semmiféle konkrét csalás esetekről, vádakról beszámolni, de figyelemmel fogom követni a vitájukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, akkor a bizottság nevében először Szinkievics biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy a bizottság bemutatja, bemutathassa ebben a témában, hogy hol áll a helyzet. Három témát szeretnék tisztázni először is. A bizottság nulla toleranciát követ az EU pénzek felhasználásával kapcsolatos csalások esetében. A második, hogy figyelembe veszi az összes érdekellentétet minden tagállamra vonatkozóan. A bizottság körű koordinált tevékenységet folytat azért, hogyha fölmerült, illetve amiatt, hogy fölmerült Csehországban az érdekütközés kérdése. Mik is a tények, és most az eljárás milyen fázisba jutott. A bizottsági szolgálatok auditokat folytatott 2019. Eh, január-februárjában a Cseh Köztársaságban. Európai Regionális Alap, Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági Alap felhasználásáról volt szó vidékfejlesztésre. Az eljárás több eh, fázisa lefolyt már. Az audit eh, a szociális alap és a regionális fejlesztési alap tekintetében már follow-up fázisba került. A végső audit jelentést a cseh hatóságok tekintetében még nem az utolsó lépést jelentik az Európai Regionális és Szociális Alap tekintetében. A végső audit jelentés tartalma bizalmasan kezelendő, amíg le nem zárul a folyamat. Mindaddig, amíg a bizottság végső pozícióját ki nem alakítja. Az, aznak alapján, hogy a audit intézmény milyen véleményt fog megfogalmazni. A bizottság egy levelet írt előzetes következtetésekkel, ajánlásokkal, hogy el lehessen kerülni a jövőben az érdekelentét helyzetek kialakítását. Az érdekütközési folyamat elindult, a következő lépés az a cseh hatóságok kezében van. Az összes alap tekintetében mindaddig, amíg a pénzügyi korrekciókat el nem fogadjuk, 24 hónapig tarthat alapelv az, hogy bizalmasan kezessük, kezeljük ezeket az információkat. A bizottság határozott eljárást ígér. A korábbi Ottinger és a mostani Han biztos előzetes információt adott a parlament költségvetési ellenőrzési bizottsága számára az ártülésem. Az audit eredmények tartalmáról most nem szeretnék beszélni arról szeretném önöket biztosítani, hogy az EU költségvetést mindig is védjük. Az Európai Struktúrális és Befektetési Alapból semmilyen kifizetés nem történhet, amit potenciálisan érdekütközést okozhat. A vidékfejlesztési alap tekintetében a potenciálisan az érdekütközés által érintett témákra nem fog a cseh pénzt kapni. Szeretnék néhány szót szólni erről a projektről. Azon reagált a bizottság a gólyafészek ügy témájában. 2017. decemberében az Olaf lezárta a nyomozást, és azt javasolta a bizottságnak, hogy vonja vissza a teljes támogatást. A kompetens cseh igazságszolgáltatási hatóságoknak követniük kell ezeket a döntéseket. A cseh hatóságok visszavonták az EU által finanszírozott projekteket. Ennek így nem volt hatása se az EU, se a nemzeti költségvetésre. A jelenlegi nemzeti nyomozás az kizárólag a cseh hatóságok kompetenciájába tartozik. Végül az többi tagállam tekintetében a bizottság hasonló módon nyomon fogja követni a még meg nem oldott összeférhetetlenségi eseteket a többi tagállamban is. Minden tagállamot biztosítunk arról, hogy támogatást kapjanak a lehetséges összeférhetetlenségi esetek elkerülésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zdehovszki úr jelentkezett felszólalásra. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, igen, tisztelt tanácsi képviselők! Ez a vita igazából nyomozásokon alapul, de azért én most általánosabban szeretnék beszélni. Igazából mi az Európai Unió alapelve? Hán biztos, többször biztosított minket, hogy igazából itt mindenki ugyanolyan feltételekkel játszik. Amikor hiba történik, akkor azonnal pénzügyi ellenőrzés van, akkor azonnal visszatérítési kötelezettség van. És hogyha a cseh törvényt szegjük meg, akkor nyilván nyomozást indítanak. De és mi nem történt? Hoztunk egy új jogszabályt, és a miniszterelnök részt vett ennek a kidolgozásában, amikor pénzügyminiszter volt. És most hirtelen igazából ezt nem tudjuk végrehajtani. A tanács azt mondja, hogy nem akar beleszólni a jelenlegi nyomozási fázisba. De nyilvánvalóan világos szavakra van szükségünk, hogy egy miniszterelnök, aki a könyvvizsgálói jelentés szerint felelős költségvetési hatásokért. Nem tudom másfél perc alatt elmondani. Lara Wolters asszony kért szót. Igen, köszönöm. Novemberben 200 ezren tüntettek Prágában Babis miniszterelnök ellen. Ezután pedig Babis miniszterelnök ragaszkodott ahhoz, hogy az Európai Bizottság vizsgálata, és ez a tüntetés mind-mind egy demokrácia ellenes eskü, összeesküvés része, konspirálnak ellene. A bizottság kötelessége a cseh polgárokkal szemben is, hogy vizsgálatot indítson. Szerintem a vizsgálat eredménye száraz és világos. És megállapítás nyert, hogy Babis elnök az adófizetők pénzeit használja fel saját céljaira. Szükségünk van egy új jogállamisági mechanizmusra, amely garantálja a nemzeti hatóságok függetlenségét. Az európai költségvetés legyen autokratta ellenálló. Harancová lelnök asszony. Michael. Köszönöm szépen. Azok, akik ismernek, és sokan vannak, azok tudják, hogy soha nem voltam a konstruktív vita ellen, semmilyen kérdésben sem. De ahhoz, hogy konstruktíval lehessünk, ahhoz szilárd alapokra kell a vitát építeni, és eznek a feltételnek ma nem tudunk megfelelni. Csak benyomások, előítéletek vannak, és egy csepp politikai vitát európai szintre emelünk. Mm, nézzük, miről van szó. Az audit, ahogy a bizottság is mondta, egy sok, szokásos eljárás az Európai Bizottság és a cseh köztársaság között. A cseh hatóságok teszik a dolgokat jogi értelemben. A cseh igazságszolgáltatás úgy dolgozik, ahogy kell, előítéletektől mentesen. Ez a folyamat folytatódik, a vita a parlamentben szintén. Ez azt jelenti, hogy nem igazolható ez a mai vita. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a vita politikai töltetű. Nem több, mint néhány cseh kollega erőfeszítéseinek az eredménye. A parlamentet egy cseh belpolitikai vitába vonták be. Ez nem elfogadható, és a hitelességünkre is rossz fényt vet. Köszönöm szépen. Von Kramon Taubadel a következő. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kolléganők! A helyzet a cseh köztársaságban nyugtalanító az egyik leggazdagabb személy Csehországban, Babis dönt az ország politikájáról, és ugyanakkor az Európai Tanácsban szavaz az európai mezőgazdasági és struktúrpolitikáról. Ezt hívják klasszikus értelemben összeférhetetlenségnek. De ne hagyjuk becsapni magunkat. Babis úr nem az oka a problémának, ő csak egy szimptóma de mégis megbénítja az országot, mindenütt ott a keze, átveszi a, a, a, a politikát, átveszi a médiát, a gazdasági ágazatokat. Ezen kívül erős gazdasági érdekei vannak más EU tagállamokban, Magyarországtól, Szlovákián át, Németországig. Mégis csak egyike annak a sok oligarchának, amelyet az EU pénzeknek hála meggazdagodhattak. A sokkoló ebben az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy milyen mértékben tudott Babis és más oligarha az Európai Uniós költségvetésből profitálni, mert sem a bizottság, sem a tagállamoknak nincs megfelelő információra arra, hogy nyomon kövesse, hogy pontosan a mezőgazdasági költségvetésből vagy strukturális alapokból a pénzek hol kerül, hova, hova jutnak el új rendszerre van szükség ahhoz, hogy ez a téves forrás kihelyezést és visszaélést leállítsuk. Világos szabályok nélkül az összeférhetetlenségre, a tulajdonviszonyokra vonatkozó szabályok és erős kondicionálatási szabályok nélkül a korrupciós rendszer életben marad. De ha nincs politikai nyomás, a, hogyha nem tudjuk a, a földtulajdonlást rendezni, akkor nem oldódik meg a probléma. A kommunizmus vége a földtulajdonlásban a, volt a régi országokban sok változást hozott. A mezőgazdasági ágazatban dolgozók azonban nem, első, nem ők voltak az elsődlegesek, akik ennek az előnyét élvezhették, hanem a politikai elét. Ők azok, akik az állami tulajdonhoz hozzáfértek. Ez egy történet történelmi igazságtalanság, ami csak súlyosbodik azzal, hogy a kifizetések jelentős része ezekben az országokban nem azokhoz kerül, akik tulajdonképpen a mezőgazdasági támogatásokat meg kellene, hogy kapják. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ivan Dávid. nejsem příznivec eh, premiéra české republiky. Én eh, nem lelkesedem Babis miniszterelnökért, de számomra fontos a demokrácia. Nemzetközi kereskedelmet tanult, aztán a kommunista párthoz csatlakozott, a titkosszolgálattal együttműködött, és a cseh köztársaságot képviselte külföldön a kommunista időszakban. 99-et követően a privatizáció idején hatalmas ipari kapacitásokat szerzett meg, élelmiszeripari üzemekről volt szó, és mezőgazdasági területeket is megszerzett. Nagyon ügyes a marketingben, és a verseny az nem volt nagyon éles, ezért politikai projektjével sikeres volt. 2013-ban bejutott a cseh parlamentbe, és ezt követően a kormányba is. Aztán megnyerte az általános választásokat, és miniszterelnöké vált. A vállalkozásai európai támogatásokat kaptak nagyon nagy mértékben. Az ellenzék nyomásának hatására egy alapítványba tette át a cégeit. Kihasználja a lehetőségeit, és gazdagá teszi a vállalkozásait. szórakoztatóiparban is vannak vállalkozásai. Mindezekről a kérdésekről a bíróságnak kell döntenie. Az ellenzék demonstráciát szervezett, a miniszterelnök meg fogja újra nyerni a választásokat. A jelenlegi helyzetnek a valós oka az Európai Uniós helyzet, amely lehetővé teszi a korrupciót, magánvállalkozások támogatásával, ahelyett, hogy a piaci szabályok betartását követné nyomon. Igazából az európai támogatáson alapuló rendszertől függünk, és ez továbbra is fönnáll. Politikai szinten ez egy totalitárius rendszert támogat, és most gyakorlatilag ugyanezt tesszük. Köszönöm. Jó, Omarzsi Omársi kolléga, elnök úr, köszönöm biztos úr, mondjuk ki, hogy igazából virágzik a korrupció az európai talajon. Azt szeretném mondani, hogy itt a korrupció ellen mindenképpen hadjáratot kell hirdetnünk, hiszen a saját politikánk hitelessége forog kockán. Az állampolgárok intézményekbe vetett bizalma forog kockán. Éppen ezért az önök oldalán vagyunk. És igazából az eljárást le kell folytatni. Itt összeegyeztethetetlenség van, csalás, gyanúja merült fel a Csehköztársaságban. Mi szeretnénk egy európai ügyészséget is alkalmazni. És Kövesi asszony, az európai ügyész feladata kivizsgálni ezt az ügyet. És amint említettem, az európai ügyészségnek harcot kell folytatni a csalás ellen. Nagyon fontos az, hogy az európai ügyészség független legyen, legyen független költségvetése. De nem csak függetlennek kell lennie, hogy elérje a céljait, hanem megfelelő eszközökkel is el kell látni, hogy ezt az alapvető korrupció ellenes harcot lefolytassa. A strukturális alapok tekintetében és a kohéziós alapok tekintetében is. Köszönöm, köszönöm szépen. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság elnök asszony, a Holmájer asszony kap szót. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt biztos úr. Ez a vita Harancova kolléganő nem cseh belvita. Ez nem csak Csehországról szól. És mindjárt el is mondom, hogy miért. Nekem nem arról szól ez a kérdés, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatás Csehországban. Nem vonjuk kétségbe az eljárásokat, a vizsgálatokat, de van két kérdésem, és a tanácsot és a bizottságot is kérem, hogy támogasson. Az első kérdés az az, hogy európai támogatásokat nem szabad oligarchák meggazdakodására juttatni. A 61-es cikkben ez mondjuk úgy, ez egy oligarha ellenes jogszabály az európai intézményekben. Tehát az oligarha ellenességet folytatnunk kell és támogatnunk kell. Utána vizsgáljuk meg, hogy egyetlen egy személy mennyi európai támogatást kaphat egy évben, vagy egy pénzügyi keretben. Tehát, hogyha mondjuk egyetlen egy ember 2-300-400 millió eurót kap, és más 5000-et kap, akkor esetleg itt egy kicsit igazságtalan a dolog. Evin Incsir asszony, elnök úr. A cseh miniszterelnök elleni eljárás nagyon aktuális hiszen nem szabad, hogy az adófizetők pénzét csalásra használják fel. Hiszen a negatív következmények már itt vannak. De nagyon nagy a probléma. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk a korrupció nagy problémájáról, amely igenis jelen van az Európai Unió számos országában. Sajnos, amit a cseh miniszterelnök tett, az egy nagyon rossz példa. A korrupció, a csalás, a pénzmosás sajnos jelen van Európában. Azt is tudjuk, hogy akadályozza a fejlődés és az emberi jogok érvényesülését. Éppen ezért roppant fontos, hogy az Európai Bizottság komolyan veszi feladatát. Én azt szeretném, hogy Európában ne legyen korrupció és csalás. Európa legyen egy jogállami közösség. A mi eszközeinket pedig ezekre a célokra kell elkölteni, és nem korrupt emberek pénztárcájának a megtömésére. Hiszen ez tartja össze az Európát. Köszönöm. Köszönöm. Knotek Andrei kollég. Köszönöm szépen. Miniszter, a Babes miniszterelnök 2011-ben korrupció ellenes platformon kezdett el dolgozni, az a támogatás, amiről beszélünk, 2008-ban kapta, az eljárás pedig 15-ben indult el, és még két másik embert is vádolnak, tavaly ugyan az eljárást felfüggesztették további információkat kérve. Az összeférhetetlenség a tagállam és a bizottság közötti kérdés, és a miniszterelnök vállalatait egy trösztbe helyezte. De nincs egyetértés arról, hogy az összeférhetetlensége kategóriájából ez így kikerült-e. Belső politikai vita ez, és azt hiszem, hogy káros ezt Csehországról folytatni. Nikolás Peksa a következő kollega. Köszönöm szépen, A vita után most Magyarország és Lengyelország után nagyon nehéz újat mondani, de sajnos Andrei Babis most végre arra rá, kell, hogy ráébresztem minket, hogy el kell indítani azokat a mechanizmusokat, amelyel jobban tudjuk ellenőrizni a pénzáramlásokat, mert a mostaniak nem elég jók. Valószínűleg Azért volt erre rendszer, eh, lehetősége Babesnek, mert a saját eh, alapjába irányította át a forrásokat, bármikor megtehette ezt nagyon egyszerű, szinte primitív trükkel egyfajta öm, pénzlenyúlás ez. De nézzük a tényeket is. Az egyik legnagyobb gazdasági társaság tulajdonosa Babes, és igen nagy részét kapja meg az országba érkező európai forrásoknak, ráadásul befolyásolja, befolyásoló erővel is bír. Az Európai Unió a, ezen a vállalaton keresztül közvetlenül finanszírozza Babis kampányait és a képviselőinek a kampányait. Nem csak őt védik ezzel, hanem a hozzá hasonló politikusokat, üzletembereket, akik más országokban is ugyanilyen módon járnak el. Akkor tehát, amikor komolyabb intézkedésekről beszélünk, akkor egyhangúan kell tudjuk ezeket meghatározni, de az oligarchák egymást védik, ezért nehéz. Köszönöm szépen, Blaskó úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Csehország állampolgárai belefáradtak abba, hogy folyamatosan folyik a vita a miniszterelnökről, Babis úrról, és eh, ahogy beszélünk, minél többet beszélünk erről a témáról, annál több eh, szavazót szerez meg magának. Hagyjuk a cseh bíróságra, hogy meghozza a döntést ebben az ügyben. Senki nem tud rámutatni Babis úrra és azt mondani, hogy bűnös. A cseh köztársaság témájáról van szó, a cseh választók, a cseh bíróság kérdéséről, egyébként pedig azért nagyon sok fontosabb témánk is lenne. A parlament támogatja a nemek közötti egyenjogúságot, akkor én javasolnám azt, hogy állítsunk fel egy bizottságot, amely kivizsgálja az Európai Bizottság elnökének, von der Leyen asszonynak a tevékenységét, hiszen nála is fölmerült az összeférhetetlenség gyanúja a hazájában. A bizottságnak ki kell vizsgálnia ezt a témát, és a politikai felelősséget megfelelően kell tiszteletben tartani. Köszönöm, Fenegen úr a következő. Köszönöm korábban elhangzott. Azt hiszem, Reims úr mondta, hogy a előítéletek nagyon fontosak itt. Én biztosítom önöket, hogy nincsenek előítéleteim. Itt, ha elcsalják a pénzt, vissza akarjuk a pénzt. Itt nincsenek előítéletek. Az emberek fölhalmozzák a pénzt. Nekünk azt kell biztosítanunk, hogy a megfelelő emberekhez visszajutnak ezek a pénzek. Az MFF2, az Agria vidékfejlesztés azért volt lehetséges, mert az európai állampolgárok úgy gondolják, hogy jó helyre megy a pénz, de ez elbizonytalanítja őket. A nemzetállamokhoz kerülő pénz esetében a jelenlegi felülvizsgálati folyamat során vagy nehéz, vagy szinte lehetetlen megmondani, hogy hova kerülnek a pénzek, és hogy törvényes -e azoknak a felhasználása. Hogy utána menjünk ennek a pénznek, az teljesen törvényes, és aki ilyen nagy támogatást megszerzett, fizesse vissza. Muresán úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az európai költségvetést az Európai Unió adófizetői fizetik be európai parlamenti képviselőként meg kell védeni ezt a pénzt, és garantálnunk kell, hogy jó helyre kerül. Hogyha valaki visszaél az európai pénzekkel, akkor felel érte. Legyen az bárki, akár miniszterelnök is. Tehát mit kell tennünk? Vissza kell szereznünk a pénzt, és garantálni kell, hogy az európai költségvetésbe visszatérnek azok a pénzek, amiket elcsaltak. Ezért hoztuk létre az Európai Ügyészséget, amely független és ilyen ügyeket vizsgál ki. Babis úr cégeinek vissza kell téríteni ezeket az összegeket, nem a cseh adófizetőknek. És hogyha bűncselekmény történt, akkor garantálni kell, hogy kinyomozzák. És természetesen a jogi felelősség mellett politikai felelősség is van, hiszen Babis úr politikusai itt ülnek az Európai Parlamentben. Köszönöm, kolléga úr. Liberacki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az a benyomásom támadt, hogy a tanács arra a következtetésre jutott, hogy a tanácsot nem érdekli ez a dolog. A biztos bemutatta az egész eljárást, és megemlítette, hogy ez az eljárás körülbelül 24 hónapot fog igénybe venni, ez pedig roppant hosszadalmas. A parlament pedig itt cselekvésre szólít fel, az egész dolog pénzről szól. Egészen konkrétan pénzről. Nem politikáról van szó. Most a pénzt felhasználták, vagy visszaéltek vele? Felhasználták, vagy elcsalták? Ha elcsalták, akkor pedig fizessék vissza. Ezt pedig nem a cseh bíróságok fogják eldönteni, hanem az európai intézmények. Most pedig azt mondják nekünk, hogy Babis úr jó üzletember. Legyen. Joachim Kúsz Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok a bizottságnak is azért, hogy visszafogott le állásfoglalást adott le a vádakra és a kérdésekre a babis esettel kapcsolatban, ahol a különböző nyomozások vannak folyamatban. A nyomozásokat először meg kellene várni, és csak akkor kellene ítéletet hoznunk. Ha nem így járunk el, akkor automatikusan kitesszük magunknak annak, hogy irigyek vagyunk, és ugye ezt nem akarjuk. Nem akarjuk azt sem, hogy Babis ellenmondásokra világítson rá, a migrációval, bürokrácia leépítés, a cseh korona megtartásával kapcsolatban mondja, és hogy ezért más véleményben van az EU-val szemben. Úgy gondolom, semlegesnek kell lennünk. Ki kell várni a nyomozások eredményét. Maximum azt kérdezhetjük meg, hogy a magunknak meghatározott szabályok még mindig jók, vagy pedig ezeket a szubvenciókat teljesen meg kellene szüntetni. Köszönöm szépen. Petri Szárvamá úr a következő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanács, bizottság. Kérem, nagyon figyeljenek arra, amit most mondok. Ez rendkívül káros az Európai Unió számára rendkívül káros a, az Európai Unió imázsára. A Babis eset elméletileg még csak nem is az egy, egyetlen, ami ilyen léptékű. Nem csak egy országról tudunk, és nem is igazáról Babisról akarok beszélni, hanem a következőről. Ha a pénzügyi szabályok, a 61-es cikk nem elegendő jogalap, akkor azt meg kell változtatni, mégpedig gyorsan. Igazi jogkörökre van szükség az Európai Unió számára, hogy ennek véget vethessünk. És a minden forrást meg kell adni az Európai Főügyészségnek a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, a következő hozzászóló nincs a teremben. Csohudár úr. Vagy más helyen ül? Nem. Akkor kérem az Európai Parlament új delegáció vezetőjét, Vincig asszonyt kérni, hogy mondja el hozzászólását. Igen, tisztelt kollégák! a csalás és a korrupció az Európai Unióban nem szabad, hogy helyet kapjon. Mindannyian ez, tartozunk ezzel az adófizetőknek. Egy dolgot azonban elmondanék, Dávid kollega ugyan kiment a teremből, de ha már um, általában uh, a vállalati csalásokról beszél. Itt olyan összeférhetetlenség van, ami a politika és a vállalkozás között van. Vállalkozóként és, és politikusként úgy gondolom, hogy sem állami támogatásokat nem kaphatok a, a mandátumom alatt, sem pedig állami pályázaton nem vehetek részt a politikus számára pedig a, nem a büntetőjog az erkölcsi mérce. Ha nem lenne jó, hogyha kettős mércével mérnénk a frakciókkal. Valóban gyorsan kell felderíteni a dolgokat, és hogyha visszafizetésre kell, sor kerüljön, akkor annak gyorsan meg kell történnie. Politikai következtetés, következmények nélkül másként fognak a kollégák dönteni, a polgárok dönteni Csehországban. Köszönöm kolléganők, Bogovics kollega. Az Európai Uniós források védelme közös feladatunk. Nem egy tagállam dolga. Erről persze a New York Times is írt. A regionális és fejlesztési alapok nem az oligarchák gazdagodását kell, hogy szolgálják, hanem a családi vállalkozásokat kell, hogy segítsék. Éppen ezért vissza kell fizetni a, ezeket a forrásokat az oligarcháknak. Hogan biztos úrtól azt kérem, hogy legyen egyfajta felső határ, mégpedig olyan alacsony, hogy, hogy az csak a családi vállalkozásoknak érje meg, ne pedig a királyi családoknak, oligarcháknak, mert csak így tudjuk ma az Európai Unió hitelességét megőrizni. Megfelelően kell jogosan alkalmazni a forrásokat. Köszönöm szépen, Jézsi Pospészi. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! logikus, hogy Andrei Babis ügyével foglalkozunk. Ő az egyik legnagyobb kedvezményezetje az európai támogatásnak a cseh köztársaságban. Adófizetői pénzről, európai adófizetői pénzről van szó, úgyhogy teljesen észszerű logikus, hogy az európai képviselők vitát folytatnak erről. Viszont az nem normális, hogy az egyik leggazdagabb cseh olyan pénzhez jut, amelyeket a szegény régióknak és a KKV-knak szeretnénk odaadni. Ki kell vizsgálni megfelelően ezt a helyzetet. Az cseh köztársaságban az állampolgárok szeretnék pontosan tudni, hogy mi van ebben az audit jelentésben. Joguk van megtudni, hogy mit csinál a miniszterelnökük, hogyan szegi meg a törvényeket, és milyen mértékű ez az összeférhetetlenség és ha felelőse vagy sem, arról a cseh igazságszolgáltatásnak kell döntenie. De soha többé nem történhessen meg, hogy az oligarchák megszerzik az európai pénzeket. Köszönöm. Most megkezdjük a spontán felszólalásokat. Csak egy képviselő, Sodrova asszony kért szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Cseh képviselőként higgyék el, hogy nem örülök annak, hogy újra és újra Babis miniszterelnök témáról beszélünk, de megértem a kollégákat, hogy ellenőrzés alatt kívánják tartani az európai pénzeket. Az Európai Bizottság auditja újra és újra megismétli és megerősíti, hogy összeférhetetlenség áll fenn az cseh miniszterelnök részéről, és kihasználja visszaél az európai pénzekkel a vállalkozásaink keresztül. Az európai költségvetés pénzeiről van szó. Bizonyos visszafizetésről már történt intézkedés, tehát az nem sérti a cseh vagy az európai költségvetést. De nagyon jól emlékszem Babis miniszter úr első szavaira, aki azt mondta, és most idézem, semmi közöm ehhez a projekthez, semmit nem tudok erről és csak a nyomozás követően emlékezett hirtelen arra, hogy ó, mégiscsak hozzátartozik ez a projekt. Mi nem hozunk ítéletet, mi csak egy átfogó, mélyreható kivizsgálást, nyomozást akarunk, hiszen az európai költségvetést meg kell védeni, és nem engedhetjük, hogy azzal visszaéljenek. Köszönöm szépen, kedves kolléga! A bizottság nevében Sinkevicus biztos úrja a szó. Let me conclude Először is azzal zárnám le ezt a vitát, hogy egyértelműen hangsúlyozom, hogy a bizottság nulla toleranciát követ a európai alapokkal kapcsolatos csalások, visszaélések tekintetében. Az Európai Parlament teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság harcát a korrupció ellen. Bizonyít, vagy biztosítanunk kell azt, hogy megfelelően költik el a közpénzét. A bizottság 2018 májusában benyújtott egy javaslatot az európai költségvetés védelme érdekében a tagállami jogállamisági helyzettel kapcsolatban. Egy mechanizmus tartalmazott ez a javaslat, ami szerint föl lehet függeszteni a kifizetéseket, hogyha a jogállamisági helyzet nem megfelelő. Például az EU alapokkal való visszaélés, vagy a kontroll, az ellenőrző mechanizmus alkalmazása, hogyha visszaélés gyanúja fölmerül. Az igazságügyi rendszer, hogyha nem megfelelő döntést hoz, vagy ha korlátozott a jogi, jog orvoslati lehetőség, hatékony nyomozás kivizsgálást kell végezni, hogyha jogsértése kerül sor. A bizottság számára rendkívül prioritásként érvényesül az EU költségvetés védelme. A cseh az összeférhetetlenséget ki kell vizsgálni. A strukturális és befektetési alapból semmilyen kifizetés nem történt olyan projektek javára, amelyek kapcsolódhatnak az összeférhetetlenségi helyzethez. A vidékfejlesztési alap tekintetében a cseh hatóságok nem kapják meg azokat a összegeket, amelyeket potenciálisan érinthet az összeférhetetlenség. Azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi nemzeti igazságügyi kivizsgálást újra megnyissák, az kizárólag a cseh hatóság kompetenciájába tartozik. Az EU finanszírozás tekintetében mindenek nem volt hatása az EU költségvetésre. A bizottság továbbra is vállalja, hogy tájékoztatni fogja a parlamentet. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Ácsó. A tanács nevében Brünyács államtitkár asszonyi a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretném megismételni, hogy a tanács különlegesen fontosnak tartja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmét. És prioritás számunkra, hogy jogszerűen költsék el az európai pénzeket. Ez természetesen a bírák és az új európai ügyészség feladata. Alaposan meghallgattam az agályaikat, és meghallgattam a bizottságot is. Köszönöm szépen. grazie mille. Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Ezt a vitát lezárom. Szavazás majd a februári plenárison lesz. Következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a Biológiai Sokfeleség Egyezmény részes felei konferenciának 15. üléséről. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a standard és elektronikus módon is lehet kérni a felszólási lehetőséget a spontán felszólások körében, illetve kékkártyás kérdést is ezen a két módon lehet föltenni. A bizottság nevében most megadom a szót Szinkjevicsus biztos úrnak. Elnök úr, tisztelt képviselők, novemberben a parlament kihirdette a klímavészhelyzetet. Az ausztrál bozott tüzek, az amazóniai és a szibériai tüzek, az európai aszályok, illetve a beporzók drámai csökkenése mind-mind felszólít minket, hogy cselekedjünk. Az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi a feladatát. Az egyik első döntésünk az Európai Zöld Megállapodás a Green Deal létrehozása volt. Ez a legfontosabb éghajlat kérdésekkel foglalkozik. A bizottság azt szeretné, hogy az Európai Unió vezető legyen a klímasemlegességben, és vezető legyen a biológiai sokféleség egyezmény konferenciája, amely Kunmingban lesz novemberben. Üdvözlöm hogy az Európai Parlament támogassa ezt a szándékot, hiszen az Európai Unió számára az a fontos, hogy példát mutatva legyen vezető. Az Európai Unió 2030-as biológiai sokféliség egyezménye, amely 2020 márciusában köztes kiértékelést tart, jelzi ambícióinkat. A stratégia előkészítése teljes sebességgel zajlik. Holnap a parlament elfogad egy állásfoglalást, ez pedig nagyon fontos ösztönző lesz a saját céljaink megvalósításához. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibázzunk. A tudomány pontosan tudja, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, hogy a környezeti és klímavészhelyzetet kezelni tudjuk. Ez pedig a COP 15-ben is visszatükröződik. Ez a mi feladatunk az Európai Zöld Megállapodás keretén belül. Teljes mértékben támogatjuk az Európai Parlament óhaját, hogy legyen egy erősebb elszámoltathatóság és végrehajtási mechanizmus. Rendszer szintű cselekvésre van szükségünk, hogy csökkentsük a biodiverzitásra nehezedő nyomást. Kevés de átlátható és világos célra van szükségünk, mint például ez az 1,5 fokos hőmérséklet emelkedés. Azonnal cselekednünk kell. 2021-ben fogunk majd leltárt, tartani, hogy a COP16-ot 2022-re előkészítsük. Nagyon fontos a rendszeres megfigyelés ez pedig pártokon átnyúló módon történik, és természetesen határokon átnyúló módon. Új mechanizmusokra van szükségünk a rengeteg környezetvédelmi megalapodás helyett. Szeretném itt a különféle szinergiákat is kiemelni, amelyek óceánokkal folyó nemzetközi munka keretein belül találhatók meg. És itt utalnék a tengerek, a nyílt tengerek élővilágának a védelmére. Az Európai Unió és tagállamai betartják kötelezettségeiket. De szükségünk van pénzügyi ösztönzőkre is. Mozgósítani kell a hazai forrásokat és az európai forrásokat is. nagyon sok támogatást kapnak például olyan termelési módok, amelyek ártanak a biológiai sokféleségnek. Garantálnunk kell, hogy versenyképes, biodiverzitás, kompatibilis termelési módok kapjanak támogatást. Az ekoszisztémák fenntartása. A megelőzés itt is olcsóbb, mint az utólagos helyrehozás minél kevesebbet kell majd helyreállítanunk, annál olcsóbb lesz. Tehát előzzük meg a rombolást. Végezetül pedig eh, a környezet károknak ellenálló biológiai sokfélegesbe történő beruházásokat ösztönöznünk kell. Az Európai Uniónak eh, az a szerepe, hogy jó példát mutatva vezetővé váljon. Védje a biológiai sokféleséget, állítsa helyre az ökoszisztémákat a vidék és a városi térségben, és használja a tengeri és szárazföldi erőforrásokat észszerű fenntartható módon. Természetesen figyelnünk kell a perifériákon lévő területeinkre is. És ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy az Európai Unió természetre vonatkozó jogalkotását modernizáljuk. Fontos, hogy a biológiai sokféleség eh, mainstream legyen. A következő több éves pénzügyi keret alapvető fontosságú lesz, hiszen ez garantálja az ekoszisztémák védelmét, illetve helyreállítását. Itt megemlíthetném a kohéziós politikát, regionális politikát, a közös agrárpolitikát. Garantálnunk kell, hogy magánberuházások is érkezzenek a biológiai sokféleség megtartásába, fenntartásába. Támogatnunk kell a termelőinket, az erdő gazdálkodókat, a halászokat. És nem szabad visszaélnünk az Európai Unión kívüli biológiai sokféleséggel sem. Tehát figyelnünk kell, hogy a harmadik országok hogyan termelnek, hogyan tartják be az egyezményeket, és milyen ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Sokkal jobban együtt kell működnünk az érintettekkel és nemzetközi partnereinkkel például a pénzügyi szereplőket, az üzleti életet el kell látnunk azokkal az eszközökkel, amelyekkel elérhetik a biológiai sokféleség fenntartását. A globális víziónk az, hogy harmóniában éljünk a természettel. A következő évek alapvető fontosságúak lesznek. És ez a bizottság tisztában van az öt éves mandátumának fontosságával hiszen eh, szeretnénk közös céljainkat elérni. Köszönöm szépen, kedves eh, biztos úr! És most eh, meghallgatjuk először a frakció képviselőjét, a néppárti frakció nevében. Evran képviselője a szó, másfél percben. Ányesz, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ENSZ hétfőn azt javasolta, hogy a planéta 30%-át helyezzük védelem alá 2030-ig. A COP15-nél a cél az, hogy tartsuk meg a meglévő értékeinket, kapcsoljuk össze a klíma és a biológiai sokféleség kérdéseit, hiszen ez két arca ugyanannak a dolognak, vagyis ezek szükségesek ahhoz, hogy fennmaradhasson a bolygó. Teljesen egyetértek ezekkel a célokkal. A nagyon pontos célokat látunk itt, ezek mellett számok is szerepelnek, és az eszközöket is hozzápárosítottuk. Ezért megvédjük ezt az állásfoglalást. De szeretnénk azt, hogy a, ezek a célok jogilag kötelezőek legyenek, és ne halljanak el. A COP15 az legyen olyan, mint a Párizsi megállapodás volt a klímatémájában. Konkrét lépéseket kell, hogy tegyünk európai területen. Felhívom az Európai Bizottságot, hogy a márciusi stratégiájában kötelező célokat határozzon meg, erősítse meg az erőfeszítéseket az összes szakpolitikában. Hogyha növeljük a védett területeket, akkor e, támogatjuk a kutatást és a fejlesztést, támogatjuk a mezőgazdasági vállalkozókat, a halászokat és fenntartható gyakorlatokat támogatunk. Ez nem csak a tagállamoknak a felelőssége, hanem az összes helyi közössége is. Ne várjuk meg az októbert, most már cselekedjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga! A szocialista frakció nevében Luena képviselője a szó két és fél percre. Köszönöm, köszönöm elnök úr, és köszönöm biztos úr a beszámolóját. Először is szeretnék összetett mondani, hiszen most a klímaváltozás elleni harcról is beszélünk, illetve a biológiai sokfelség védelméről is beszélünk. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek összetett kell mondani a tudósok számára, hiszen őnekik köszönhető, hogy ismerjük a példák, a számokat, a helyzeteket, néhány adat. 900-tól a sokféleség és a területek 20 a csökkentek. Több mint 40%-a a fajoknak, a több mint 33% a koralloknak eltűnt, a tengeri emlősök is veszélyeztetettek, 10%-uk eltűnt, és tehát ez a hatodik legnagyobb kihalási időszak a, a fajoknak. A 96%-ban az európai állampolgárok azt mondják, hogy védeni kell a természetet, és ki ennek a felelőse? Mindenki. Az, hogy megvédjük az életet, megvédjük a bolygókat, ezzel választ adunk az állampolgárok elvárására is. Mi szociáldemokraták mindenképpen támogatjuk ezt az állásfoglalást. Hét konkrét témát említenék ökológiai átállás, ez tisztességes, igazságos kell, hogy legyen, nem szabad újabb egyenlőtlenségeket megengedni arra van szükség, hogy megfelelő forrásokat kapjunk, egy új zöld fiskális módot, aki többet szennyez, fizessen többet is. Az Európai Uniónak jogi eszközöket kell kialakítani, azért, hogy megakadályozzuk az erdőírtást, az illegális erdő és felhasználást. A néppárti képviselő is mondta, hogy a megállapodás, a kínai megállapodás kötelező kell, hogy legyen, mert egyébként nem értünk el semmit. A védett területeket növelni kell 30-ról 50%-ra 2050-re. Végül pedig csökkenteni kell a növényvédőszerek használatát. Hölgyeim és uraim, nincs egy másik bolygónk. Ez az a bolygó, ahol mi élünk, mi emberek, amelyen élünk, és ezért ennek a fajnak a szempontjából is fontos, hogy segítsük magát a bolygót, és védjük meg a biológiai sokféleséget. Ezért nagyon fontos, hogy egységesen szóljunk föl a Kínában is a biológiai sokféleség védelmi érdekében. Köszönöm szépen, kolléga! A Renew Europe frakció nevében Rodriguez Ramos képviselője a szó, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr! Köszönet, biztos úr! Az Európai Unió előtt hatalmas környezeti kihívások állnak. A biológiai sokféleség veszteség az az egyik ilyen kihívás. Ahogy már elhangzott, olyan helyzet alakult ki, amely tényleg egy vészhelyzet már. A ökoszisztémának a 73%-a és a tengeri ökoszisztémának a 40%-a helyzete romlik és kockázatos. Ezért egy olyan fázis kezdődik, amit tömeges kihalásnak nevezhetünk, és ezt az Európai Környezetvédelmi Tudományos Világ mondja. Azon fajoknak a száma, amelyek napról napra kihalnak, magasabb, mint valaha az emberiség történelmében. Nagyon nagy kihívások állnak előttünk, cselekednünk kell. A parlamentnek ezt kell megtenni ez az állásfoglalása. A bizottságtól több ambíciót várunk el az új stratégia tekintetében biológiai sokféleség védelme érdekében. És ez a nagyobb ambíció, ez az európai stratégia legyen a mi névjegyünk a következő COP15-ös kínai ülésem jogilag kötelező célok legyenek azért, hogy megvédjük a természeti területeket, és a 30% legyen 2030-ra, és az egész bolygó fele legyen 2050-re. Jogilag kötelező célok legyenek a leromlott helyzetű területek helyreállítása érdekében, és ehhez több költségvetési forrásra van szükség, hiszen nem lehetnek ambiciózusabbak a céljaink. Ez 10%-ot jelent az új költségvetés tekintetében. Továbbá együtt kell, hogy működjünk mindenkivel, akinek köze van a meghatározó elemekhez, a gazdákkal, a halászokkal, ők legyenek a társaink. A párizsi megállapodásnak a céljait nem érjük el, hogyha nem vagyunk ambiciózusak itt az új biológiai sokféleségi egyezmény tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöld és az ALE frakció nevében Niniszt képviselője a szó. Két perce van, tessék. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A sokféleséget a férfiak, az ember csinálja. Nem csak az éghajlatváltozás, hanem a túlfogyasztás, a, a források túlzott használása, mindaz, amely a biodiverzitás jövőjét is, a bolygó flóráját és faunáját is befolyásolja több millió fa is eltűrhet 2030-ra a bolygóról, hogyha nem változtatunk a viselkedésünkön. A COPCOM biodiverzitás konferencia a Párizsi Klíma konferenciához hasonlóvá kell, hogy váljon. A korábbi célokat nem sikerült globális szinten elérnünk, ezért jogilag kötelező folyamatra van szükség végrehajtásra, hogy minden ország növelje a védett területeket és változtassa a gazdaságát. Az Európai Parlamentnek és a zöldek ezért szeretnék a 30%-os cégot mind a földi, mind a tengeri védelemre. De Szeretnénk az Európai Uniós országokban ezt egyértelműen érvényesítetni. A bizottságnak úgy véljük, ezen kellene dolgozni. A legnagyobb első cselekvőként, és jogilag kötelezővé kell tenni. Helyre kell állítani a megkárosult területeket, ezzel is a biodiverzitás újjászületését próbáljuk erősíteni. Végül pedig egy teljesen más etikai kihívásról szeretnék beszélni az emberi technológiával kapcsolatban. A, vannak olyan vállalatok és szervezetek, amelyek olyan technológiát dolgoztak ki, amely teljes moszkító populációt tudnak kiírtani akkor, hogyha ha időben befe- bevezették a természetbe, szeretnénk, hogyha ezeket tiltanák. Teljesen kiszámíthatatlan hatása lehet ugyan, ugyanis. Köszönjük szépen. Köszönöm. Az ID csoport nevében most megadom a szót.